Ha megengedik, akkor elkezdjük a mai közös ülést, a mi szakbizottságunk, a női szakbizottsággal együttes ülést tart a mai napon. Szavazásra kerítünk sort, mégpedig egy jelentés témájában, amelynek a címe következő, a nők és a szerepük a vidéki területeken. Sandra, illetve Mariana Petir az előadók. Szeretném elmondani azt, hogy fontos, hogy aláírjuk a jelenléti ívet. Én a magam részéről pontos voltam, de csak most tudjuk akkor kezdeni az ülésünket. Üdvözlök mindenkit a szakbizottságunk valamennyi tagját, csak úgy, mint a FAM szakbizottság valamennyi képviselőjét üdvözlöm az asszisztenseket is. A FAM szakbizottság alelnöke itt van, örömmel megadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Nem szeretném sokáig húzni az időt, csak a nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében szeretném megköszönni ezt az együttműködést, amely lehetséges volt a két bizottság között, az erőfeszítést, amelyet ezen dokumentum előadói tettek, annak érdekében, hogy konszenzust találjunk, és így egy kiegyensúlyozott dokumentumot tudjunk kidolgozni, amely hangsúlyozza a mezőgazdasági termelésben a vidéki területeken a nők szerepét, és megpróbálunk felvázolni egy utat, amely által túlléphetünk a nők és a férfiak közti egyenlőtlenségeken. Nagyon röviden ezt szerettem volna elmondani. Azt hiszem, hogy ezek után meg vissza is adhatom a szót az elnök úrnak, és szavazhatunk is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a társ jelentéstevő kolléganőnk kíván-e szót kapni, illetve bármelyik jelentéstevő, Petir asszony. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja također želim zahvaliti... E, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani mind azoknak, akik segítettek a jelentés elkészítésében. Számos, illetve számtalan kollega segített abban, hogy módosítóikkal jelezzék, mennyire fontosnak tartják ezt a témát. A nők helyzete a vidéki övezetekben. Pozitív jelentést kívántunk megalkotni, és rendméljük azt, hogy a jóváhagyás után is a különböző reakciók szintén pozitívak lesznek. Szeretném külön kiemelni a rendkívül bátor, rendkívül kitartó nőknek a szerepét a vidéki környezetben. Számtalan feladatot látnak el, és akárcsak a kultúra, akárcsak a családoknak a tevékenységében, akárcsak az egyéb tevékenységekben rendkívül sokszínű tevékenységet végeznek, és igazi hősnőkről beszélhetünk, remélem, hogy ez a jelentés majd lehetővé teszi, hogy javuljon a helyzetük. Köszönöm szépen. Számolra Köszönöm szépen, Szena asszony. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ezen jelentés kidolgozásában. Ugyanígy szeretném megköszönni a módosítókat is, amelyek által most itt van előttünk ez a jelentés, amelyetről most szavazni fogunk, és azt kívánom, hogy ezen jelentés alapján folytathassuk a munkát azért, hogy javítsuk az életkörülményeket, és előbbre lépjünk a vidéki térségekben élő nők első esélyegyenlősége előmozítása terén. Köszönöm szépen, Morvai asszony két szót, megkapja a szót. Uh, do I understand correctly, Mr. Chair, that there... Jól értem, elnök úr, hogy most vitát folytatunk erről a jelentésről, vagy nincs vita? Csak szavazás? Valóban csak szavazásra kerítjük most sort. És akkor most szeretném még üdvözölni Petirasszonynak a vendégeit, aktív nőket hívott meg, akik a vidéki környezetben, területeken élnek. Peti, Rasszony hívtam meg, tehát őket, üdvözöljük őket. Fenda Petasszony az önöke a delegációnak. Üdvözlöm őt is, nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük önöket. Ögyeim és uraim, akkor most áttérünk a szavazásra. Figyelembe véve az eljárási szabályzatot, most a kompromisszumokról elektronikus úton fogunk szavazni, és a későbbiek során, amennyiben látom, hogy a többség támogat egy adott mód, egy adott indítványt, akkor nem elektronikusan, hanem egy készfeltartással fogunk szavazni. Most tehát következzék a szavazás. Megnyitom a 15-ös módosítóról a szavazást. A szavazást megnyitottam tehát. A szavazást lezárom. Jóvá hagytuk. 176-os módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm ki van ellene? Úgy látom, valaki szót kér, hogy nem működik a szavazókártyája. Hölgyeim is, uraim, én azt kérem önöktől, hogy magasra emeljék a kezüket, mert így el tudjuk Tehát mellette a 176-osról szavazunk, ki van ellene, elvetettük. Angol nyelvre szünetel a tolmácsolás esetleg? Most már minden működik, jelezték vissza. Rendben, akkor a 16-os kompromisszumról megítom a szavazást. esetben ellenőrizni fogjuk ezt a szavazást. A 176-os, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Jól tettük, hogy ellenőrizzük, mert hogy nem volt nagy a különbség. A 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. A 17-es kompromisszum következik, megítom a szavazást, lezárom azt. Jóvá hagytuk. 161-es módosító mellette, ellene, elvetettük. 144-es mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát a 144-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 18-os kompromisszum, nyitott a szavazás, lezártam, jóvá hagytuk. Következik a 106-os mellette, 306-os mellette, jóvágytuk. Jöjjön a második rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Jóvágytuk. de ha gondolják, akkor ellenőrizzük. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. A szavazást lezártuk. Trabala úr. Elnök úr, a 174 es vajon miért nem szavazunk, mert az nem vált oka fogyottá, tehát a 19-es kompromisszum előtt a 174-esről kellene, hogy szavazunk. a asszonyéről. Köszönöm szépen ezt az észrevételt. Valóban hibát követtem el, és nagyon szépen köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket rá. Tehát a 174-esről szavazunk mellette. Jóvá hagytuk. Most pedig 10 a 19-es kompromisszumot jóvá hagytuk, de itt azt mondják, hogy újra kell erről szavaznunk, tehát a 19-esről szavazunk ismételten. Megnyitottam a szavazást, lezártam, jóvá hagytuk. Most pedig a 199 módosító jön mellette, 199-esről szavazunk mellette, ellene, elvetettük. 200-as mellette, ellene, ellenőrizésre szorul. A 200-os szava, 200-asról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk kis többsége, de jóvá hagytuk. 20-as kompromisszumos módosító, megnyitottam a szavazást, lezártam. Jóvá hagytuk. 21-es módosító, megnyitottam a szavazást, lezártuk. Jóva hagyva. 307-es módosító. Ki van mellette? Köszönöm szépen, jóvá hagytuk. Következzék. 190-es. Mellette ellene elvetettük. 201-es. Ki van mellette? Ellene. Elvetettük. Elvetettük. 212-es mellette. Ellene ellenőrzése sorul. Tehát a 212-esről megnyitottam a szavazást, lezártam. Jóvá hagytuk. A 22-es kompromisszum megnyitottuk a szavazást, lezártuk, jóváhagyva. 227-es módosító, amely azonos a 229-essel. Szót kért? Talán ott? Kérem. Ha lehetséges, akkor ellenőrizzük a 190-es módosítót, mert azt hiszem azt mondta, hogy elutasítottuk, de nekem más volt a benyomásom. Az a benyomásom, hogy ezt elfogadtuk. Proszę w przyszłości od razu reagować. Wracamy do poprawki. Szeretném azt kérni hogy a következőkben azonnal a szavazás után kérjenek ellenőrzést, hogyha ilyen igényük van. Most tehát akkor a 190-es módosított ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Lezártuk azt. Elvetve. Köszönöm szépen jöjjön most. A 227-es és 29-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitottam, a szavazást lezártuk, jóvá hagytuk. kis többséggel. A 23-as kompromisszumról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. A 224-es módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm szépen. Jóvá hagytuk. 172-es mellette jóvá hagytuk. 251-es. Jóvá A 24-es kompromisszumról megítom a szavazást. Lezárom azt. Jóvá hagytuk. A 297-es módosító mellette, mellette tehát, ellene elvetettük. A 243-as jön most. Mellette? Jó vártuk. 25-ös módosító. A szavazást megnyitottuk. Lezárva. A 265-ös mellette, köszönöm jobb a 245-ös Köszönöm szépen, jóvágytuk. A 246-os mellette ellene elvetettük. 26-os kompromisszum, megnyitottuk a szavazást, lezártuk azt, jóvágyva. 28-as kompromisszum. Megnyitottuk a szavazást, lezártuk azt, jóva hagyva, jöjjön a 280-as módosít. Nem helyesbítünk, a 284-es ki van mellette, ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizzük. Tehát a 284-esről szavazunk, a szavazást megnyitottuk. A szavazást lezártuk. Szavazás lezárva. hagyva. Ennyi kis többséggel. Jöjjön a 309-es módosító. Vagy mégsem? A 27-es kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Először a 309-esről mellette jóvá hagytuk, és most jön a 27-es módosító. Megnyitottuk a szavazást. Lezárjuk azt. Jóva hagyva. A 294-es módosító jön. Ki van mellette? Ellene? Jóva hagyva, háromszázas mellette, ellene, jóvá hagytuk, de ellenőrizzük inkább. Tehát a háromszázas módosítóról szavazunk, a szavazást megnyitottam. A szavazást lezártuk, jóvá hagytuk. A 29-es módosító jön, megnyitottuk a szavazást a 29-es módosítóról. Lezártuk a szavazást. Jó Jóvágyva. 30-as módosító, szavazás megnyitva a 30-as kompromisszumról. Lezárjuk a szavazást. Jó vágytuk. Jöjjön az egyes módosító. Meliász úré mellette, mellette tehát, ellene, jó vagytok, de inkább ellenőrizzük. Tehát az egyesről van szó, megnyitottuk a szavazást, az egyes módosítóról. Lezárjuk azt, Jóvá hagytuk. Kettes módosító mellette. Jóvá hagytuk. Hármas módosító mellette. Jóvá hagyva. Négyes mellette. Jóvá hagyva. Ötös mellette. Jóvá hagyva. Hatos mellette. Jóvá hagyva. Hetes mellette. Jóvá hagyva. Az egyes kompromisszum jön most, megítom a szavazást, Lezárjuk azt. Jóva hagyva. 127-es módosító. Ki támogatja? Ki van mellene? Elvetettük. Kettes kompromisszum, megnyitjuk a szavazást. Lezárjuk azt. jóvá hagyva. 105-ös módosító, Dancsela Lászanyé, Ki támogatja a 105-ös módosítót? Köszönöm szépen, jóvá hagytuk. Hármas kompromisszum, szavazás megnyitva. Lezárva. Jóvá hagytuk. Négyes kompromisszum. Szavazás megnyitva. Lezárjuk a szavazást. Jóvá hagytuk. 58-as módosító Krupászonytól. Ki támogatja, ki nem, elvetve. 31-es módosító ki támogatja, ki nem, elvetve. Ötös kompromisszum, megítjük a szavazást. Lezártuk. jóváhagyva. 42-es módosító, Moi asszonytól, ki támogatja a 42-est, ellene elvetve. 6-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Hetes kompromisszum, tehát megnyitottam a szavazást, köszönöm, lezárom. Elfogadtuk. 51-es módosító. Szenere asszony. És mások. Ki van mellette? Ellene? Elutasítva. Ellenőrizzük. 51-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Kis többséggel. A kompromisszum előtt még a 34-es módosító mellette, ellene elutasítva. Következik a 8-as kompromisszum, ki van mellette, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, hatvanas mellette, Köszönöm, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, elutasítva. 62-es mellette, elfogadtuk. 65-ös mellette, elfogadtuk. 66-os mellette, elfogadtuk. 68-as mellette, elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 92-es mellette ellene elutasítva. 73-as módosító mellette ellene elutasítva. 10-es kompromisszum mellett megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Most pedig a 126-os módosító mellett. Köszönöm, elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. 106-os, megnyitom, lezárom a szavazást. Két szavazaton múlt, elutasítottuk, jó, hogy ellenőriztük. 110-es mellette ellene. Nem emlék föl eléggé a kezüket, ellenőrizzük. 110-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Száztizenegyes módosító mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 112-es mellette. Á, most látom, hogy erről nem kell szavazni. Ez 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 13-as kompromisszum, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. elfogadtuk. Minden kompromisszumról szavaztunk, minden módosítóról is, most az egész állásfoglalás tervezetről a módosított formájában szavazunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm, a szavazást lezárom. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a társelőadóknak és mindenkinek, akik együtt dolgoztak ezen az ügyön, és akik előkészítették a mai szavazást. Ez egy nagyon jelentős jelentés, úgyhogy őszintén gratulálok mindenkinek. Nem tudom, hogy az előadóasszonyok kérik-e a szót. Három perces technikai szünetet tartunk most. A Nőjogi Szakbizottság sajnos most elhagy bennünket, mi pedig folytatjuk majd a szavazást. Köszönet az alelnök úrnak. Az az érzésem, hogy sikeresen lebonyolítottuk 20 perc alatt ezt a közös szavazást. Köszönöm.

chęcią, z chęcią zapraszamy e, panie do pozostania na stałe w Agri Committee, także to myślę, że będziemy tu bardzo... Hogyha a nőjogi bizottsági kollégák e, végleg itt maradnának a mezőgazdasági szakbizottságban, annak természetesen nagyon örülnénk, e, de most eljött az idő, hogy folytassuk a mm, szavazást. Következik akkor a szavazás. uh, úr jelentéséről fogunk szavazni. Mm méghozzá megfelelő finanszírozási szerkezet Európa régiói számára a pénzügyi eszközök és támogatások egyensúlya az uniós kohéziós politikában a címe a jelentésnek. Ez egy fontos ö, jelentés, illetve vélemény ö, a pénzügyi eszközök új megközelítéséről van itt szó. Ezek az eszközök lépnének ugye a támogatások helyébe, tehát tényleg nagyon fontos vita az, amiről most beszélünk. A pénzeszközök felhasználását határozza meg ez a következő pénzügyi időszakban. Úgy gondolom, hogy az előadók jó lenne, ha szólnának is. Velünk vannak? Itt vannak velünk? Azt szerettem volna csak kérdezni, hogy várhatnánk-e néhány percet, mert a kollég elment a szavazókártyáját, Miguel Viegas elment, hogy a szavazókártyáját megkeresse, úgyhogy ha lehet, akkor két percet várnánk-e. Porque, proszę, proszę Państwa, mamy, mamy troszkę e, uzyskanego czasu w związku z tym. Hölgyeim és uraim, van még időnk úgyhogy várhatunk pár percet, később majd behozzuk ezt a csúszást. w takim razie mam propozycję. Jest pani poseł... E, Látom, hogy e, Dancsila asszony már itt van velünk. Ugye azt javaslom, hogy e, addig is szavazzunk az ő jelentéséről, a munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás tárgyában. Itt van tényleg, Dancsila asszony? Igen. Igen, aztán az illetékes szakbizottság a foglalkoztatási, ö, akkor az előadó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az ernyék előadóknak, a titkárságnak és minden képviselőtársamnak, akik hozzájárultak ennek a jelentésnek az elkészítéséhez. Bízom benne, hogy hozzáadott értéket jelent majd ez a jelentés köszönhetően mindazok munkájának, akik fontosnak tekintették, és segíteni fog a munkakörülmények és a bizonytalan foglalkoztatás feltételeinek javításában. Köszönöm szépen. Képviselőasszony, akkor következik a szavazás. Kezdjük az A kompromisszummal. Elektronikus szavazás, megnyitom A kompromisszum. A szavazást lezárom. Mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es módosító, Kaputó úr. Ellenőrizzük? Akkor elektronikusan szavazunk a 38-asról, megnyitom. Az előbb mellette szavazott. Illetve szavaztak, de most lezárom akkor a szavazást. elutasítva. A módosított, elutasítottuk, de miért is? Azért, mert az előbb a szocialisták igennel szavaztak, most pedig nemmel. Következik a következő módosító. Elnézést. Elnök úr, azért a szocialisták általában nem tévedünk, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy másik számot mondtak. Ah, oké. Okay. Dobsz. Poprawka 30, 39. To jest za poprawką 39-es módosító mellette. Ellene. Elutasítva. 40-es mellette. Elfogadtuk. 41-es módosító mellette. Elfogadtuk. B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elfogadtuk. 48-as módosító mellette, ellene, elutasítva. 53-as módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os mellette, elfogadtuk. C kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es módosító. Mellette elfogadtuk. B kompromisszum ki van mellette. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig következik a 70-71-72-es módosítók tömbje, mellettük elfogadtuk őket, 49-es mellette elfogadtuk, 82-es mellette, elfogadtuk, 84-es mellette, elfogadtuk, 74-es mellette, elfogadtuk, 75-ös mellette, elfogadtuk, es mellette, ellene elutasítva, 78-as mellette, elfogadtuk, 79-es mellette, ellene elutasítva, 80-as mellette elfogadtuk, 81-es mellette elfogadtuk, 86-os mellette elfogadtuk, 83-as mellette ellene ellenőrizzük, 83-as módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. E kompromisszum. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. F kompromisszum. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elfogadtuk. as három módosító együtt, mellettük, köszönöm, elfogadtuk. 106-os módosító mellette, Nem, mondja az elnök. A százas vagy módosító következik most mellette, ellene. Elfogadtuk. 102-es mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük? Nem, nem kell. 104-es módosító következik most. 104-es mellette, ellene, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosító, Dantán úrtól, mellette. Elfogadtuk, köszönöm. Egyes kompromisszum, Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Következik a kettes kompromisszum mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. elfogadtuk. 13-as módosító mellette, köszönöm, elfogadtuk. 14-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elutasítva. 17-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 17-es módosítót, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. elutasítva. Tizennyolcas módosító Tarabella úr mellette, ellene. Ellenőrizzük a 18-as, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 19-es. Mellette, ellene elutasítva. 21-es mellette, ellene. Huszonkettes és 23-as együtt mellettük, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene, elutasítva, 25-ös mellette, elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, elutasítva, 27-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 27-est, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 28-as mellette ellene elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a 28-as módosítót, megnyitom. A szabadást lezárom. Elutasítva. Következik a 29-es mellette, ellene elfogadtuk, 30-as mellette elfogadtuk, most pedig az így módosított vélemény tervezetről szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. A véleménytervezetet így elfogadtuk, gratulálunk a jelentés készítőjének, át is adom a szót a képviselőasszonynak, tessék. Nie, dziękuję. E, gratulujemy pani poseł, dziękujemy pani. Jó, nem kéri a szót, akkor még egyszer köszönet. Köszönet a munkatársainak is. illetve a véleménytervezet árnyékelőadóinak is. Tarabella úr megölelte az előadó asszonyt, és megköszönte neki a munkáját az egész bizottság nevében. Elmondtam, hogy mennyire fontos ez a téma, itt ugye az új finanszírozási eszközökről van szó és ezért meg kell vizsgálnunk most, eh, hogy eh, mindez működik-e majd a jövőben, még mielőtt további eszközöket eh, kapnánk, amelyeket fel tudunk majd használni, így kevesebb lenne a közvetlen támogatás. Viegas úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Csak néhány szót szólnék, hogy ne húzzam az időt. Meg kell erősítenünk a finanszírozást. Az a tény, hogy képesek voltunk kidolgozni egy ilyen dokumentumot, amely messze menően tükrözi a szakbizottságban a különböző képviselőcsoportok álláspontját. Fontos tény, és az is fontos, hogy ezen eszközök olyanok legyenek, amelyek pozitív aspektusokkal bírnak. Itt új eszközökre van szó, tehát ezeket meg kell vizsgálni, de nem szabad, hogy a jelenlegi támogatási politikát veszélybe sodorják, amely ugye a második pillérrel kapcsolatot tehát nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy itt pozitív aspektusokról van szó, de ezeket az eszközöket kellőképpen tanulmányozni kell, össze kell vetni őket a többi mezőgazdasági támogatási eszközzel. Tehát a, a cél nem az, hogy ezeket helyettesítsük, hanem az eddigi eszközöket kell kiegészítenünk. Ez a fő üzenet. Éppen ezért hangsúlyozzuk azt is, hogy meg kell őriznünk a hagyományos támogatási eszközöket a második pilléren belül, tehát mindössze annyit szeretnék már csak elmondani, hogy örvendek ennek a dokumentumnak, amelynek kidolgozásában természetesen mindenki részt vett, a titkárságtól kezdve a különböző képviselőkig, illetve az asszisztensek. Azt hiszem, hogy együtt, közösen nagyon érdekes munkát végeztünk, és um, a külső intézményekkel majd uh, meghallgatásokat is, uh, uh, meghallgatásokat is tartottunk, és um, így sikerült kialakítanunk ezt a konszenzusos dokumentumot, amelyet remélhetőleg nagy többséggel sikerül elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A lengyel tolmácsaimat szeretném megkérni, mondja az elnök, hogy egy kicsit hajoljanak közelebb a mikrofonhoz, most pedig áttérünk a szavazásra. Köszönöm az előadónak is. Az A kompromisszummal kezdünk. Kérem, szavazzanak az A kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 39-es mellette kiszavaz. Köszönöm, elfogadtuk. 21-es kiszavaz mellette. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ezt is elfogadtuk. 79 mellette kiszavaz. Ellene. Elutasítva. B kompromisszum. Kérem szavazzanak a B kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31. Mellette kiszavaz. Köszönöm, elfogadtuk. 32, 33, 34, ezekről egyben szavazunk, mellette kiszavaz, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 35-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Kérem erről is szavazzanak. Lezárom a szavazást. Még egyszer. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D kompromisszum. Megnyitom a szavazást a D kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48, Caputo mellette kiszavaz. 48-as mellette elfogadtuk. E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es következik. Mellette kiszavaz. Nicholson mellette. Elfogadtuk. A 60-as következik mellette. Elfogadtuk. 61 mellette. Elfogadtuk. 62 mellette, elfogadtuk. F kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 73 mellette, ellene, elutasítva. 75 mellette, ellene, ellenőrizzük. A 75-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 76 mellette. Elfogadtuk. 77 mellette. Elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Kérem szavazzanak a hármasról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most a módosított állásfoglás tervezetről szavazunk. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Nem tudom, hogy szeretett volna még mondani valamit. Nem? Akkor köszönöm szépen még egyszer mindazoknak, akik részt vettek a jelentés elkészítésében. Most pedig következik a, az utolsó vélemény, amelyről szavazunk a pálmaolaj és az esőerdők írtása. Gospodarczy. Mamy opinię. Komisja właściwa jest komisja. Az MV bizottság illetékes a pálma olaj kérdésében, valamint hogy az esőerdők írtásáról van szó. A legjobb azt hiszem az lenne, hogyha az előadónak adná meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, és természetesen a tanácsadóknak is ezen technikai munkákban való részvételt. Ugye a zöldek tanácsadója Andrei kitűnően dolgozott, és a többieknek is szeretném megköszönni az együttműködésüket, mert úgy vélem, hogy sikerült egy fontos konszenzust kialakítani egy ilyen lényeges kérdésben, amely társadalmi és környezetvédelmi szempontból is ennyire fontos, az első erdők írtásának következményeiről van szó. Elnézést, egy pillanat türelmet kérnék, mondja az előadó. Tehát szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hiszen ennek nagyon komoly társadalmi és ökológiai kihatása van olyan országokban, mint Indonézia vagy Malázia. Tudjuk, hogy Indonéziában a kiirtott területek Németország területével egyenértékűek, és a olajat Európában vagy az élelmiszer ellátásban, vagy az üzemanyagok, üzemanyagoknál használják fel és ezt is megemlítjük ebben a jelentésben, elismerjük azt is, hogy az emberi jogokat, valamint a földszerzést és a pálmaolaj alapú agrárüzemanyagokat is érinti ez a jelentés. Számítok az Agribizottság támogatására, és minden kollégának szeretném megköszönni a pálmaolaj témájában végzett munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak, illetve a kollégáknak az együttműködést. És a frakciók tanácsadóit kérném arra, hogy a koordinátorokkal egyeztessenek, hogy előbbre hozhassuk egy kicsit a koordinátorok ülését. Fél tizenkettőre terveztük, de kérem nézzük meg, hogy nem tudjuk ezt már hamarabb elkezdeni, ha már ilyen jól haladunk a szavazással. Hálás lennék, hogy ezt meg tudnánk oldani. Most pedig folytatjuk a szavazást. Köszönöm. Az egyes kompromisszum következik. Kérem szavazzanak az egyes kompromisszumról. elfogadtuk, kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, 18-as, 18-as következik. Kiszavaz mellette. Elfogadtuk, köszönöm. 78-as mellette. Ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük, kérem szavazzanak elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyértelmű többséggel. Úgyhogy tévedtem. Négyes kompromisszum következik. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Mellette kiszavaz ellene. Elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük elektronikusan, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Egy pillanat, mondja az elnök. 131-es valóban 131-es mellette kiszavaz, elfogadtuk. Most jön az ötös kompromisszum, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Lezárom a szavazást. 50-es, módosító, 50-es, mellette kiszavaz, ellene, elutasítva, 54-es, elutasítva, 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, as módosító, mellette kiszavaz, ellene, elutasítva. 119-es mellette, ellene, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Kérem szavazzanak. Lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm. 14-es. Szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Most pedig 115-ös mellette kiszavaz, ellene, elutasítva, 112 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, a 112-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 115-öst még egyszer ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. A 115-ösről. Lezárom a szavazást. Valóban. Köszönöm szépen. Elnézést, mondja az elnök. 119. Nem, most a 170-es következik mellette, kiszavaz, elfogadtuk. Most pedig a módosított véleménytervezet egészéről szavazunk. Elektronikusan szavazunk, természetesen. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok. Az előadónak adnám meg a szót, ha szeretne valamit hozzátenni ehhez. És az dziękujemy pan Nem, rendben. Köszönöm mindenkinek, árnyékjelentéstevőknek a munkát. A szakbizottsági munkánk ezen részét most lezárjuk, 15 órakor folytatjuk, de Amennyiben a koordinátorok ülését előre tudnánk hozni,